értékei, és azokkal, akikkel csatlakozási tárgyalásokat folytatunk, nyíltságra van szükség, és éppen azért, mert komolyan veszük ezeket az elveket, eh, meg kell, hogy állapítsuk azt is, hogyha rossz trendek jellemzők, egyes országokban és Törökországban egyértelműen romlik a helyzet. Nagy meglepetéssel látjuk azt, hogy hogyan jár el a török kormány a média szereplőivel szemben. Tegnap újra lecsaptak a kormánykritikus médiára, és ez egyértelműen azt mutatja, hogy a demokrácia fejlődése Törökországban megakadni látszik. Egyre veszélyesebb az ellenzéki média helyzete, és az Európa számára is fenyegetés. Ez minden demokratikus jogállam ma szemben érvényes, hogyha ö, negatív trendeket látunk, akkor ö, fel kell emelnünk a hangunkat, különösen így van ez itt is. A török nagykövetséget ö, arra kérjük innen nyilvánosan is, hogy tegyen nyilatkozatot ebben az ügyben, és mély fenntartásunknak adunk hangot azzal kapcsolatban, ahogyan a törökországi médiapolitika alakul.